végrehajtás hogyan valósul meg, és megvalósul-e konkrétan a határon átnyúló egészségügyi ellátás. 40%-a az e, európai lakosságnak a határvidéken él. Az Euróbarométer kimutatta azt, hogy kevesebb, mint 20%-a az európai embereknek van tudatában ezeknek a jogoknak. Az IMCO részéről mi támogatjuk azt, hogy tájékoztassuk az állampolgárokat, fontos az, hogy ismerjék a jogaikat, és fontos az is, hogy megfelelőképpen finanszírozunk ezt a rendszert, és ez meg is maradjon. Az elnök közbeszól. szól. Nagyon fontos lenne az, hogy az európai egészségügyi ellátás megvalósuljon, ennek egy keretet adjunk. Az egészségügyi ellátás rendkívül fontos kérdés, nemzeti irodákat kell létrehozni, a beteg mobilitás meg kellene valósuljon, és nem csak teória szinten, hanem a valóságban is. Én remélem, hogy minden tagállamban támogatják ezt, és hogy figyelembe tudjuk venni azt, hogy az emberek egészsége rendkívül fontos kérdés. Köszönöm, biztos úr a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők. Először is köszönetet mondok Belet úrnak, hiszen nagyon fontos jelentést készített. Orvosként nagyon fontos témáról beszélünk. Minden évben több millió európai, másik Európai Uniós országba utazik, annak érdekében, hogy a megfelelő egészségügyi szolgáltatáshoz hozzájussanak. Ugyanakkor vannak olyanok, akik kezelés alatt állnak másik tagállamban. Miért? Azért, mert az Európai Unió jogot biztosít arra, hogy határon átnyúló formában az ember kezeléshez hozzájusson, illetve saját országában megtérítse költségeit. Nagyon fontos tehát a határon átnyúló egészségügyi szabályozás kérdése az európai állampolgárok számára. Ennek kapcsán üdvözlöm az állásfoglalási indítvány, amely a határon átnyúló egészségügyi irányelv létrehozására vonatkozik. Egyetértünk, fellépésre van szükség, és javítani kell az irányelv, az irányelv megvalósítását. A jelentés tervezet pedig teljes mértékben megfelel a bizottság saját, saját jelentésének, amelyet szeptemberben adtunk közzé. Most pedig egy pár percben szeretném megvizsgálni, hogy mit teszünk a végrehajtás javítása érdekében. A bizottság megvizsgálta, hogy hogyan ültették át a tagállamok saját jogszabályokba ezeket az irányelveket. Rámutatunk arra, hogy hol vannak a hiányosságok. 26 szabálysértési eljárást indítottunk el. A késedelmes, nem teljes vagy nem megfelelő átültetés miatt. Az összes szabálysértési eljárás lezárult az első szakaszban, a bizottság pedig méreható elemzést végez a megfelelés témájában megvizsgáltuk, hogy a tagállamok milyen intézkedéseket hoztak. Ez a megközelítés pedig eredményeket hoz, hiszen nagyon sok tagállam megváltoztatta jogszabályait, és a betegek érdekeit helyezték előtérbe. A bizottság továbbra is intenzív, intenzív párbeszédet folytat a tagállamokkal az irányelv átültetésére vonatkozóan. Ez az irányelv lehetővé teszi azt, hogy a tagállamok bizonyos játéktérrel rendelkezenek a jogszabály átültetésében. Sajnos azonban azt látjuk, hogy hogyha egy állampolgár egy másik Európai Uniós országban kíván egészségügyi ellátást igénybe venni, gyakran diszkriminációba ütközik. felépést foganatosítunk annak érdekében, hogy a jogtalan gyakorlatotnak véget vessünk. Január 3-án a bizottság szabálysértési eljárást indított két tagállam ellen a nemzeti szabályok miatt. Ennek fényében üdvözlöm azt, hogy a jelentés tervezet a visszatérítésre összpontosít. Éppen most vizsgáljuk meg az Európai Uniós tagállamokkal, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni az eljárásrendet. A bizottság továbbra is fölhívja a figyelmet az állampolgárok jogaira. Egyetértünk a bizottság ajánlásaival, a szakbizottság ajánlásaival, mi szerint megfelelő finanszírozást kell biztosítaniuk a tagállamoknak a nemzeti kontaktpont számára. A bizottság továbbra is támogatja a nemzeti kontaktpontokat, kapcsolattartó pontokat, támogatjuk munkájukat, illetve közzétesszük az ezzel kapcsolatos eredményeket. Hatékonyságokat javítani kívánjuk, és azt akarjuk, hogy gyakorlati formában segítség a betegeket. Természetesen a határon átnyúló egészségügyi együttműködést irányozza elő ez az irányelv, különösen a határvidékeken. A bizottság támogatja a regionális és helyi egészségügyi hatóságok hálózatát egy platform segítségével. Ennek kapcsán két gondot, gondolatot emelnék ki először is. 24 referencia hálózatot hoztunk létre, amely óriási vívmány az egészségügyi együttműködés területén. Azonban ezek a hálózatok kihívásokkal kell, hogy szembenézenek, hiszen nehéz az beintegrálódniuk a nemzeti egészségügyi rendszerekbe. Úgyhogy köszönöm azt, hogy a jelentés tervezet kéri az együttműködés megerősítését. Másrészt a digitális megoldásokra összpontosít a jelentéstervezet. Tavaly a bizottság egy ajánlást tett közé a digitális regiszterre vonatkozóan. Ennek kapcsán biztonságosan hozzáférhetnek az emberek saját egészségügyi dossziéjukhoz a különböző országokban. Finn- Finnország és eh, Észtország az e-receptek cseréjének gyakorlatát vezette be az európai jogszabályoknak hála, így a betegek számára hozzáférhetőbbek a szolgáltatások. Hölgyeim és uraim, ez a jelentéstervezet nagy mértékben hozzájárul a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások javításához, és a bizottság nagyon alaposan fontolóra veszi majd az ajánlatokat. Az ajánlásokat összefogva előreléphetünk, és így valóban az európai állampolgárok érdekeit szolgálhatjuk. Köszönöm. Most következnek uh, a frakciók, uh, Busúi úr, néppártól köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Ivo Beletnek ezt a jelentést. Ez egy fontos keret, amely uh, lehetővé teszi azt, hogy bizonyos körülmények között az egészségügyi ellátás megvalósulhasson. Ez egy nagyon fontos, jó jogszabály, én módosításokat is beterjesztettem, és egyébként támogattam a jelentést, jelentést alapvetően. Parlamenti képviselőként, vagy hát még 2010-ben, 2011-ben, mielőtt parlamenti képviselő lettem volna itt a parlamentben, Romániában pont ennek az irányelvnek az implementációjával foglalkoztam. Most már közigazgatási szintű intézkedések is vannak, amelyek gyakorlatilag leépítik ezt a rendszert különböző előzetes, bürokratikus papírokra van szükség, és ráadásul az emberek nem is ismerik ezeket a jogaikat, pedig itt egy alapvető jogról van szó. Nagyon fontos az, hogy a tagállamok megfelelőképpen implementálják. Köszönöm szépen. Fölken úr következik. Igen, köszönöm elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, Belet úrnak a nagyszerű együttműködést. Úgy gondolom, egy téma dosszia céljával mindannyian egyetértünk az európai betegek jogait kell biztosítani, és határon átnyúló módon kezelést nyújtani nekik, amelyben szükséges. Sajnos az a végrehajtás vizsgálata mutatja, hogy a határon átnyúló ellátás még tovább sem működik akadálymentesen. A határon átnyúló egészségügyi ellátás minőségi, jó minőségű, biztos ellátást kell nyújtson, annak érdekében, hogy végső soron és visszatérítő téve határon átnyúlás esetén is az ellátás költségeit. Nehéz elmagyarázni az állampolgároknak, hogy a végrehajtásban 26 tagállam olyan lassú volt, hogy az Európai Bizottság szabálysértési eljárás kellett indítson ellenük. Az Euróbarométer felmérése szerint 20%-a az állampolgárok nem is tudja, hogy határon átnyúló kezelést vehet igénybe. Két évvel azután az irányelv életbe lépett, nem ismerik az emberek a jogaikat. Holott a jogok ismerete az alapfeltétel annak, hogy éljenek el jogokkal az emberek. Az információ komplex módon kell rendelkezésre álljon, a mostani szintje és minősége nem kielégítő az információnak a tagállami kontaktuspontok rendkívül fontos szerepet kell játszanak ebben, és ez teljes körben mindenki számára érthető módon e, meg kell adják az információt. A megfelelő információs kampány a nemzeti kontaktuspontokon keresztül szükséges az állampolgárok szempontjából. A pontos információ alapfeltétele annak, hogy az emberek a jogaikkal élni tudjanak. Ezt pontosan ki is mondja a jelentés a fogyasztóvédelem átláthatóságot, érthetőséget kell, hogy biztosítson a szolgáltatások szervezésében, hogy mindenki tudja, milyen szolgáltatásra tartott igényt, hogyan szerveződik ez meg. Az Európai Bizottság jelentése rámutat arra, hogy itt is van javítani való. És végül egy utolsó gondolat. Frakcióm számára fontos az, hogy az alkalmazási kört bővítsük, egyre több betegség volna kipusztítható, és egyre több betegség jön vissza, amire azt hittük, hogy már eltűnt, ezért kell e területtel is foglalkozni, és jelentős ki kell e, egészteni ezekkel a pontokkal. Köszönöm, Krupa asszonyi a szó, az ECR nevében másfél perccel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ami a határon átnyúló egészségügyi ellátást illeti, ez egy nagyon nagy lehetőség azok számára, akik saját tagállamukban nehezen kapnának megfelelő kezelést. A szerződésben magas szintű egészségvédelemről beszélünk, ugyanakkor az egészségügy tagállami hatáskörben van. Ennek eredményeképpen azok az emberek, akik határvidékeken élnek a régi tagállamokban, ismerik ezt, de vannak olyan emberek, akik szegényebb országokba utaznak, hogy olcsóbban kezeltessék magukat. Nagyon sokan attól szenvednek, hogy az embereknek nem jut drága egészségügyi ellátás, és természetesen oda kell figyelni ezekre a kérdésekre, kontaktpontokra van szükség, és Segítenünk kell azoknak, akik ritka betegségekben szenvednek. Alacsony a száma ezeknek, de mégis nagyon nehéz helyzetben vannak, amikor az információt az információhoz való hozzáférésről beszélünk, új és új gyógyszerekre van szükség, a jelenlegi árak túl magasak amennyiben kialakul egy járvány, úgy gondolom, hogy ilyenkor az oltási kampány segíthetne, és ennek is tagállami hatáskörben van helye. Köszönöm szépen, Szelmovics úr következik az ALDE nevében másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadónak és az árnyékelődőknek a nagyszerű munkát, melyet kifejtettek ebben a témát A határnátnyúló egészsége ellátás Európában egyre fontosabbá válik, hiszen az európaiak szabadon mozognak. Ez jó. Ám e- ezért van terhel bennünket a kötelezettség is, hogy javítsuk, javítsuk a működését, ha nem működik. Az egyik fő terület, ahol javítani kell a rendszert, az egészségügyi szolgáltatók működésének átláthatósága. Ha nem tudom, hogy például visszatérítik-e a költségeimet, vagy milyen ellátásra van jogom, akkor sosem merek elmenni egy másik ország kórházába és ugyanígy igaz ez az átláthatósági mechanizmusra, és a költségtérítés egyszerűsítésre van szükség, a panasz rendszer javítására. Senki sem megy el egy másik tagállam kórházába, nem tudja, hogy jól működnek ezek a szolgáltások. Az egészségügyi irányelv jó európai válasz lehet arra, a felhívásra, arra a kihívásra, amelyet a globalizáció jelent. Lehet jó válasz, ám ehhez javítani kell rajta. Ha megoldást működőképes, a valósabban működő megoldásként akarjuk megszervezni. Köszönöm. Könyös Nanszony következik egy percre. A GUE nevében. Také mě dovolte poděkovat kolegu Beletovi za podle mého názoru skvělou zprávu. Köszönöm szépen a jelentéstevő kiváló munkáját. Fontos, hogy kiemeljük a ritka betegségben szenvedők és kronikus betegek hatán átnyúló ellátásának lehetőségét. Szükséges az, hogy a források jobb kihasználása, jobb szervezése, hatékonyabb ellátás érdekében lehetővé tegyük ezt a határon átnyúló módon, nem csak a tagállamon belül, hanem az egész Európai Unió forrásait jobban megszervez egészségügyi ellátását összekapcsolva elismerve a másik tagállam tanúsítványait, lebontva az administratív akadályokat, amelyek még továbbra is fennállnak a határon átnyúló egészségügyi ellátás előtt. Szükséges az is, hogy az európai betegbiztosítási kártya jobban működjön. Amit viszont nagyon üdvözlök, az, az a felhívás, hogy tegyük egységesebbé az oltás kötelezettségét az EU egészében. Különösen most, olyan időkben, amikor egyes régiókban olyan betegségek ütik fel a fejüket ismét, amelyekről úgy gondoltuk már régóta sikerült leküzdeni őket. Foglalkoznunk kell a határon átnyúló egészségügyi megoldások externáliáival is, például a gyógyszerek párhuzamos reexportjával a kevésbé fejlett tagállamok gazdaságát ez sérti, ezeket, ezeket a dolgokat, ezeket a gyakorlatokat be kell fejezni. Velem Csini. Zöldek nevében, Metz asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Belet úr, köszönjük ezt a kiváló munkát. Csak 17%-a az európai embereknek tud arról, hogy határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokra jogot képezhet amennyiben komolyan vesszük ezt a kérdéskört, konszolidálnunk kell a nemzeti kontaktpontokat, ugyanis az, hogy együtt tudunk fellépni, határon átnyúló módon segíthetjük egymást, ez erősebbé tesz bennünket, például a kutatás területén, vagy pedig a ritka betegségek kezelésében. Pontosan ezért harcolunk mi a referenciahálózatok kialakításáért, illetve specializált központok kialakítása érdekében azon 30 millió európai állampolgár számára, akiket, akik ritka betegségben szenvednek. Ugyanakkor a visszaéléseket el kell kerülni, és egyetlen egy dolog nagyon fontos, a betegeknek kell a központban lenniük, és egy inkluzív környezetben tájékoztatást kell, hogy kapjon a jogairól és arról, hogy ezekkel hogyan élhet. Európában azok is, akiknek nincsenek papírjaik, vagy hajléktalanok, ők is egészségügyi ellátásban kell, hogy részesüljenek. Köszönöm. Millán asszony az ENF nevében következik egy percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a határon átnyúló a mobilitás, vagyis az a lehetőség, hogy az európai emberek, akik legálisan tartózkodnak Európa területén, amikor nem a gazdasági stagnáció vagy a munkanélküliség miatt van, akkor segíteni kell ezt a fajta mobilitást. Pontosan ezért a 2011-es irányelv fontos kérdéseket képvisel. Ugyanakkor nemzeti kézben kell hagyni a finanszírozást, de az együttműködést az orvosok között fontos támogatni, hogy mindenhol egyenlő szintű ö, szociális ö, védelmet és ö, egészségügyet hozzunk létre. Ez már egyébként 200 éve létezik Európában, de a, az illegális bevándorlást nem szabad támogatnunk. Például a ritka betegségek ürügyével adatbankok létrehozása lenne még fontos, és támogattunk el ezt az irányelvet, de annak elfajulásait nem. Köszönöm. Péterle úr, egy percben. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Ivo Belet kollégámnak ezt a nagyszerű jelentést. Ö, nagyon jól dokumentálja a helyzetet, azt, hogy állampolgáraink még mindig nem ismerik a jogaikat, e tekintetben. Az irányelv elfogadása érdekében a bíróságot is mozgostani kellett, hogy a, mert a betegek sokszor nem tudják, hogy joguk van arra, hogy másik országban kezeltessék magukat, és a költségeket visszatérítessék. Nagyon sok betegnek nincs hozzáférése a szükséges ellátáshoz, és problémába ütköznek akkor is, amikor a betegbiztosítás rendszerében a külföld másik tagállamban történt gyógykezelés költségét vissza kell térítetni. Ezek azonban nem az egyetlen probléma, és az irányelv végrehajtása bizony továbbra is kivenni hagyjuk hogy maga után. A határon átnyúló egészségügyi ellátás csak akkor lesz lehetséges, ha az irányelvet teljes mértékben végrehajtják. Dali asszony, másfél percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Az egységes Európai Unió legnagyobb előnye az, hogy hozzáférünk az egészségügyi szolgáltatásokhoz bármely tagállamban. És visszatérítjük a költségeinket a saját országunkon kívüli egészségügyi szolgáltatásokért. Ez nagyon fontos, hiszen gyorsan fejlődnek a dolgok, és össze kell kapcsolni a különböző szolgáltatásokat. A mi felelősségünk az, hogy biztosítsuk mindenki számára az egyenlő hozzáférést az összes egészségügyi szolgáltatáshoz, bárhol is éljenek ezek az állampolgárok. Ehhez azonban megfelelő keretet kell kialakítani, és az együttműködést föl kell lendíteni a különböző területeken, amelyek kapcsolódnak az orvostudományhoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Itt külön meg kell említenem az elektronikus egészségügyi szolgáltatásokat, illetve a ritka betegségek kezelését. Ez olyan kérdés, amely minden tagállamot érint határon átnyúló formában. Ez az Európai Unió hozzáadott értéke, a legfontosabb kérdés pedig az, hogy hány állampolgár van tisztában a jogaival, és hányan tudják azt, hogy joguk van arra, hogy visszatérítsék a szolgáltatásaik árát, hogyha ezeket saját országukon kívül vették igénybe. Tájékoztatni kell a tagállamoknak saját állampolgárokat a jogaikról, és biztosítani kell a visszatérítést. Köszönöm szépen, mondja az elnök, mert képviselő következik. Köszönöm, Köszönöm elnök asszony a határon átnyúló egészségügyi ellátás egyik alapjog az Európai Uniós állampolgároknak. A múltban lehetőség volt arra, hogy a beteg átmenj egy másik tagállamba, egy műtétre, vagy bármilyen beavatkozásra, ellátásra, olyan esetben, amelyet saját hazájában nem tudott megkapni. Persze ez nehézségeket teremtett a költségek visszatérítésében, ám mostanra ez a helyzet megváltozott jogszabályi alapján. A beteg oda mehet, ahol olcsóbb ellátást kap. Szükség van tehát az irányelvre. Antokájtesz biztos úr azonban feltennék egy kérdést a, az influenza járványa kapcsolatban. Görögországban 39-en haltak meg eddig az influenza járványban. Vajon a görög kormány kapcsolatba lépett az európai hatóságokkal? Kért a görög kormány támogatás segítséget a helyzet orvoslására? És mi történik az, az oltás oltóanyag hiányjal? Mit tesznek a, a vírus terjedése ellen? Hiszen a Görögország lakossága megszenvedi a járványt. rajat ylittävät terveydenhuoltopalvelut. Köszönöm szépen. A határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások egyre inkább fontosabbá válnak majd a jövőben a betegek egészségének szempontjából, de a források, a csökkenő források szempontjából is. A lehető legjobb szolgáltatást kell biztosítani a betegek számára, akiknek erre nagy szükségük van, illetve nemzeti szinten kell biztosítani forrásokat azok számára, akiknek erre szükségük van. Köszönöm szépen Belet úrnak ezt a jelentést, illetve a bizottságnak is az aktív részvételt. Nagy szégyen az, hogy nagyon sok tagállam nem ültette át megfelelően saját jogszabályába az irányelvet, illetve nem tájékoztatták állampolgáraikat a jogaikról, és nem térítették meg az egészségügyi szolgáltatásokat. Ez elfogadhatatlan. Ez egész egyszerűen egy politikai játék, és az állampolgárok egészsége forog kockán. Azonnali fellépésre van szükség, és igazságszolgáltatásra. Köszönöm, elnök. Következő felszólaló kapja meg a szót. Köszönöm szépen. A határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások kapcsolódnak a szabad mozgás jogához, az egyik alapvető pillérünk. az az Euróbarométer rámutat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájárul, hozzáférés az egyik legfontosabb jog. Ez pedig azt jelenti, hogy itt tagállami kérdésekről beszélünk. Ez a jelentés ambiciózus és pozitív hangvételű, ambiciózus, de a politika megvalósítása bizony nem bizony eléggé töredezett és nem egységes. Meg kell győződnünk arról, hogy minden tagállam kötelezettséget vállal arra, hogy a közegészségügyi rendszerét javítsa. Semmit nem érhetünk el ezen kötelezettségvállalás nélkül ezért úgy gondolom, hogy első lépésként meg kell valósítani. Úgyhogy szép lassan, célról célra kell haladni. Először egy EU egészségügyi kártyát kell létrehozni, enélkül nem lehet megvalósítani a határon átnyúló egészségügyi ellátást. Mert így lehet a diszkriminációkat elkerülni, és ezt lehetővé kell tenni az univerzalitás elve alapján akárki számára fiatalok, idősek, olyanok, akiknek van munkája, vagy munkanélküliekre egyaránt. El kell ismerni a felírt recepteket határon átnyúló módon, és nagyon fontos lenne a bizottság részéről azt a célt megvalósítani, ami a digitális egészségügyre vonatkozik, és én azt gondolom, hogy a lehető legjobbak a közintézmények, ezek tudják garantálni az egészség megvalósulását, épp úgy, mint a személyes adatok védelmét. Éppen ezért szeretném kérni azt, hogy a közegészségügyi intézményeket tegyük a központjába mindennek. Köszönöm szépen. Gerike úr következik egy percben. Kedves kollégák, és amikor a végletes jelentés mutatja, hogy nagyon sok előlépés történt a hatalmány megészségügyelátásban, Európán belül ellenőrizhetjük ennek hagyományát. Bizonyos eh, ritka betegségekben a haton átnyúló ellátás mindenképpen hasznos, eh, és erősíteni kell, nem szabad bürokráciával akadályozni az egészségügyi jogokat, ezért a nemzetközi kontaktuspontok létfontosságú elemek abban, hogy a állampolgárokat tájékoztassák a betegeket a jogaikról, az irányelv követelményei szerint. A, biztos, a bizottság el kell kezdje az információs kampányt, mert évén tájékoztatja az állampolgárokat arról, hogy vannak ilyen kontaktuspontok. Ezeket pedig javítani kell több relevánsabb információval ellátó Az Európai Bizottság ki kell fejleszteni egy olyan sablont, amely révén a nemzeti kontaktuspontok meghatározzák, mely információ a leghasznosabb az állampolgár számára, aki élni akar jogaival. Köszönöm. Líze úr, egy perc, más, 30 Mert. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kollégák. Ha partnerek születésnapja van, vagy évfordult üdvözöl, üdvözöl, akkor mit kívánunk neki? Azt kívánjuk elsősorban, hogy éljen egészségben. Hát ezért aztán az egészség a politika középpontjában is kell álljon, erősebben a homloktérben az EU politikában, mint eddig. És egy sor téma tartozik ide. A néppárt számára kulcsfontosságú téma ez. Manfred Weber elnökünk éppen nem régiben uh, írt, adott két dokumentumot. A rák elleni harcban nagyon személyes okai is vannak erre, és ebben a dokumentumban a néppárt egyrészt azt mondja ki, hogy meg kell tegyünk mindent, ami hatalmunkban van. Annak érdekében, hogy 20 év múlva senki se halljon meg Európában ebben a betegségben, és több pontot felsorol ennek érdekében, és az Európai Bizottság kutatási keretprogramja a Horizon Európa rák, a gyermekrák tekintetében egy missziót is meghatároz. Erre is elmutatunk, ám azt is, hogy a betegjogokra vonatkozó irányelvet jobban végre kell hajtani. Ezért illeti köszönet Ivo Beletet, aki megírta ezt a jelentést. Remélem, hogy a plenárison nagy támogatást kap majd a jelentés. A tagállamok fel kell hagyjanak azzal, hogy csak rövid távon a pénzes zsákra gondolnak, a beteg kell legyen az irányelv végrehajtásának homlokterében, nem a pénz. Ezért kell ébresztőt fújni az tagállamok számára, hogy a betegek jogét érvényesítsék. Köszönöm szépen, Fária úr kezdi a kecsdiájt. Köszönöm szépen. Először is uh, Ivó Beletnek a munkáját Európa szolidaritásból áll, együttműködésből, és uh, az egészségügy sem lehet kivétel ilyen szempontból. Pont a szubszidiaritás miatt uh, rendkívül sok az aszimetria. Úgy tűnik, hogy az irányelvben foglalt célok nem valósultak még meg, nem feltétlenül valósul meg ez az együttműködés, és főként a kifizető ügynökségek a lehető legtöbb akadályt gördítik az orvosok, illetve a páciensek elé. Feria úr, egy kicsit lassabban beszélnek, éri az elnök asszony. Nos, hát az elnök asszony ahhoz, illetve hogy ahhoz, hogy ez működőképes legyen ez az irányelv, ahhoz arra van szükség, hogy például az onkológiai betegek vagy a ritka betegségekben szenvedők megtalálják a lehető legjobb központot a problémáik megoldására. Kiválósági központokat kell létrehozni európai szinten, és nagyon fontos az elektronikus egészségügy, az e-health, amely szintén letéteményese ennek az együttműködésnek. Fontos lenne tehát az, hogy együttműködjünk mindenféle szempontból a oltási kampányok szempontjából is. Ez egy igazságosabb Európához vezető út. Köszönöm szépen. Kérem, hogy egy kicsit lassabban beszéljenek, mert a tolmácsok nem bírják az iramot. már úr. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák. Én is üdvözlöm azt, hogy a megvalósításról beszélünk, a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó irányelv megvalósítására egyetértek a jelentéstevővel. Sajnos már nyolc év telt el azóta, hogy ezt az irányelvet elfogadtuk, és még most is akadályok gördülnek a betegek útjába, hogyha a más országban igénybe vett egészségügyi szolgáltatás megtérítését szeretnék tudatosító kampányokra van szükség a nemzeti kontaktpontokra vonatkozóan, hisz ez rendkívül fontos, hiszen ezek a kontaktpontok információt szolgáltathatnak a betegek számára. Az administratív és jogi akadályokat el kell hárítani, hiszen ez mind kapcsolódik ahhoz, hogy miért nem ültették át megfelelően az irányelvet a tagállamok jogi gyakorlatába. Botman asszony, köszönöm szépen, biztos úr kollégák. Szerintem egy nagyon fontos pontról beszélünk itt most a határon átnyúló egészségügyi ellátásban. Ha egy limburgi kollega eh, Ivo Belet írta ezt meg, és köszönöm neki, hogy ezt eh, az állásfoglalást előtérbe helyezte. Tudjuk, hogy nagyon sok állampolgár nem ismeri jogait. Az Euróbarométer is rámutatott arra, hogy 2015-ben az európai állampolgárok 20%-a nem ismeri jogait. Úgyhogy kell tenni valamit annak érdekében, hogy az állampolgárokat tájékoztassuk a jogaikról, hogy megtalálják a lehető legjobb ellátást, és a betegek, ugye csak egy aggájuk van, meg akarnak gyógyulni. Ebben kell segíteni Európának őket, és azt is tudnia kell az állampolgárnak, hogyha, hogyha külföldön kezeltette magát, akkor az administratív terhek nem lesznek nagyobbak, most túl nagyok. A one-stop shop megoldás, amely többször elhangzott, a megfelelő megoldás minden tagállamban kell legyen egy ilyen központ, amely gyors, megfelelő információt ad az állampolgárnak. Tegyük Európát hatékonyabbá, tegyük az ellátást hatékonyabbá. Epitideios úr. Köszönöm szépen. amikor az egészségügyről beszélünk, akkor fontos szempont az, hogy ez a leg, legnagyobb kincsünk, ezt védenünk kell, a lehető leginkább, amennyire csak tudjuk. A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó irányelv azt tehetné lehetővé, hogy más tagállamban is kezeltessék magukat a betegek. Főként a szomszédos államokra gondolunk. Ezt segítenünk kell, hogy legyen egyfajta mobilitás a betegek szempontjából, és eh, ezt úgy lehet megvalósítani, hogyha a bürokráciát csökkentjük, ugyanis ez igazi terheket jelent, akadályokat, és eh, a vissza a térítéseket is egyszerűsíteni kell, a csalást vissza kell szorítani, és természetesen a ritka betegségek kezelésében ez egy nagyon nagy lehetőséget jelent. Görögország számára nehézkes ez a kérdés, mert hát kevés a szomszédos állam. Elnök úr, Belgiumban, határmenti területen élek. Ez az, Belgiumból nagyon sokan természetesen és egészen egyszerűen Németországba mennek át orvoshoz. Ez korábban így volt, de most már nincs így, mert az egy izom elnevezésű megállapodásnak köszönhetően korábban a belga paciensek, betegek minden probléma nélkül átmentek egy német orvoshoz, de ezt Belgium megszüntette ezt a megállapodást. Egy betegnek nagyjából mindegy, hogy milyen formalitásokat kell lebonyolítani majd az egészségpénztáraknak. A beteg a legjobb orvos szeretné a saját nyelvén, kivel saját nyelvén tud kommunikálni. Sok ország között ez nem működik, de arról kell beszélnünk, ami működhet. Hiszen korábban voltak ilyen övezetek, és ez egy csoda jó példa volt arra, hogy ez így tud működni. A bizottságtól azt kérem, hogy ezt támogassa, és hogyha nem működik, akkor adjon egy kis, fejtsen egy kis nyomást, mert a betegek ezt így szeretnék megszerveztetni. Monsieur Kelly. Kelly úr. Teljesen helyes, hogy a világ, maga az egészség, az egészség a világ, nagyon fontos egy modern társadalomban, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a polgárok lehető legkönnyebb módon hozzáférjenek az egészségügyhöz. Hiszen ez egy dolog, hogy milyen ez a hozzáférés, amikor egészséges az ember, de amikor megbetegszünk, akkor minden nehézség számít ezért a transeurópai határon átnyúló egészségügyi ellátás rendkívül fontos. Több információra van szükségük az embereknek, kampányokat kell tartani, csökkenteni kell a bürokráciát. Hiszen ha lehetséges a hozzáférés, de mégis nagyon nehéz a polgároknak ezzel élni, akkor ezzel változtatni kell. A kollégám beszélt a rák elleni fellépésről itt az Európai Parlamentben, Ezt többször beszéltünk erről, az epilepsia elleni küzdelem is rendkívül fontos. Tegyünk meg mindent, amit csak tudunk a betegekért, és gratulálok Ivo Beletnek, az előadónak, kitűnő kollégámnak. Ezzel az Ivo Belete, természetesen Kaitis biztos úr zárja le ezt a vitát. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani mindannyiuknak, akik hozzászóltak a vitához. Még egyszer hadd mondjam el, hogy itt van az ideje annak, hogy az Európai Unióban az Európai Parlamenti Választások közelettével az egészségügyi kérdéseket napirendre tartsuk. A kampányban is kérem használják ezt. Persze látok némi véleménykülönbséget szubszidiaritás ügyében, hogy miért ilyen kevesen tudnak az egészségügyi lehetőségekről, határon átnyúló egészségügyi lehetőségekről. A tagállamok egyszerűen azt mondják, hogy nemzeti kompetencia, nemzeti kompetencia. Ez egy igazi tagállami mantra. Láthatják újra, hogyha több esetben is, más témákban is, hogy a, a, a, az egészségügyi technológiai értékelés terén is ellenállnak az Európai Unió szintű fellépésnek. Ez egy rossz és félreértelmezése a szubszidiaritásnak, hiszen hogy hiszen mégiscsak az, az a célunk, hogy az emberek a minél magasabb színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek. Engedjük meg, hagyjuk nekik azt, hogy a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásban, határ túloldalán vagy egy másik tagállamban részesüljenek egészségügyi kezelésben, ellátásban. Narratívaváltásra is szükség van most így választásokhoz közeledve, ezen területen is. Örülök annak, hogy legalább a célok tekintetében egy véleményen vagyunk. Ahogy az indokolatlan akadályokat lebontjuk, egyre jobb egészségügyi ellátást kaphatnak majd az európai polgárok. A díj számítás, a egészségügyi költségek visszatérítése a különböző administratív formalitások terén is fontos, hogy a közös szabályok egymáshoz közeledjenek. Az Európai Bizottság ajánlásainak a végrehajtása amint az Ivo Barát jelentés el, elfogadásra kerül, természetesen olyasmi, amin majd újra eltöprengünk. Fontos, hogy az irányelvnek érvényt szerezünk, és a tagállamokat arra fogjuk ösztönözni, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy a betegek közötti diszkrimináció ne fordulhasson elő. A környezetvédelmi, közegészségügyi és Emszerbiztonsági szakbizottság is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Szeretném külön kiemelni az Envi bizottság elnökének, Valán asszonynak, Jávor Benedeknek, és természetesen Ivo Beletnek a hozzájárulását, illetve az árnyék előadók is nagyon fontos munkát végeztek. Ehhez a vitához hozzájárulva azt hiszem elmondhatjuk, hogy a közös célunk az, hogy gyakorlatban, a mindennapokban is javulást érjünk el ezen a téren. Köszönöm. Ah, Bocsánat. Maria Szúr, Görögországgal kapcsolatos kérdésére még hadd reagálják elnök asszony elég oltóanyag van az ö, idényszerű ö, influenza ellen, de egész egyszerűen az ö, oltásokra nem kerül sor. Most a görög hatóságokon a sor, hogy használják ezeket az oltóanyagokat, ö, gyilkos kampányt folytatnak a vakcina ellenesek. Kérem, kampányoljanak az oltások mellett. Köszönjük szépen, Belet úr zárja ezt a vitát természetesen. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm mindenkinek ezt a vitát. Az utolsó megjegyzéssel kapcsolatban, amit Marias úr is említett, hat fűzek hozzá annyit, hogy szerettük volna a oltások kérdését is az irányelv hatája alá venni, de természetesen Mária úr és az ő frakciója, az egyszer frakció ezt ellenzi azt jó látni és hallani, hogy az irányelv végrehajtásával kapcsolatos jelentésemet ilyen sokan támogatják. Biztos úr, külön örülök annak, hogy még nagyobb erőfeszítéseket tesznek az az eljárásrend egyszerűsítés érdekében, illetve a nemzeti kontaktpontok, NCP-k tekintetében is várjuk a további intézkedéseket. Reméljük mindenki meghallotta az, intézke- az üzenetét, hiszen alapvetően az elkövetkezendő hónapokban rajtunk a sor képviselőkön, hogy a választási kampányban, illetve azt követően is napirenden tartsuk ezt a kérdést nem arra kívánjuk ösztönözni a betegeket, hogy a határ túloldalán keressenek ellátást, de ha határmentén élők vagy krónikus ritka betegséggel élők esetében bizony hatékonyabb, és van, hogy olcsóbb egy másik tagállamban eh, ellátásban részesülni. Tehát ez mm, világos, hogy az európai polgárok érdekei kell, hogy vezéreljen bennünket, és ezt kívánják, ezt várják tőlünk az európaiak, ezért mindent meg kell tennünk, ahogy azt Peter Lisa is mondta, ez igazából nem kerül pénzbe, megfelelő végrehajtással rengeteget el tudunk érni, sőt, éppen, hogy pénzt spórolunk, ezért itt az irányelv, itt az eszköz, csak élnünk kell vele, annak érdekében, hogy az európai együttműködésben rejlő extra értéket kihasználjuk. Végezetül zárásképpen még egyszer szeretnék köszönetet mondani Maria Grappinak, aki árnyékelőadója volt az IMCO-ban ennek a témának, illetve külön köszönet az árnyékelőadó kollégának. Köszönöm szépen! Merci, monsieur. Köszönjük szépen Ivó Belletnek, ezzel ezt a vitát lezárjuk, és mindjárt szavazunk is erről. Megvárjuk, amíg a következő biztos megérkezik. Most pedig a víz újrahasznosítására vonatkozó minikom követelmények Simona Bonafé jelentése következik. Köszönöm szépen! Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek. Köszönöm, hogy ilyen sokban segítették a munkát az elmúlt hónapokban. Egy adatból indulnék ki. 2017-ben a vízfelhasználás a Földön 6000 köbkilométer volt. Ezzel nagyon magas szintet értünk el, és nagyon valószínű, hogy a század során még ez megduplázódik. Nos, úgy gondolom, hogy mindenképpen hatékonyabban kellene bánni ezzel az egyre ritkábbá váló, váló kincsel. Oda kell figyelni arra, hogy eh, milyen közösségek függnek a víztől, illetve pontosan milyen rendszereken keresztül használjuk fel őket. Természetesen a klímaváltozás is hatással van a vízkészlet felhasználására, és nem felejtjük el, hogy elképzelhető, hogy egyre több asszályos terület le, lesz. Így gondolom, úgy gondolom tehát, hogy nagyon fontos az, hogy hatékonyabban használjuk fel a vizet, ezt az erőforrást. Ez egy nagyon nagy kincs, ugyanakkor egyre ritkábbá válik. Európa elvileg nem száraz kontinens, de úgy gondolom, hogy az európai lakosság fele számára gondot jelent a vízhez való hozzájutás bizonyos időszakban. Egy újabb adat, a már, már jelenleg is az európai lakosság 11%-át illeti, vagy érinti ezt, ez a probléma a vízhiány, illetve az Európai Unió területek 17%-át. Megnőtt az asszályok száma Európában, egyre hosszabb és egyre súlyosabb asszályos időszakok váltják egymást, és ez nagyon komoly gazdasági károkat is jelent a 2017-es a igen aszályos év világossá tette azt, hogy milyen nagy gazdasági kiesést jelent ez. A bizottság egy hatástanulmányt is készített az olasz mezőgazdaságra vonatkozóan. Két milliárd eurós hiányt, illetve bevétel kiesést vagy kárt jelentett ez. Az asszály nem csupán Európa déli részén figyelhető meg, hanem gyakorlatilag az egész Európai Unió területén. A mi feladatunk az, hogy európai megoldást találjunk, ugyanis meg kell tartani az európai polgárok jólétét, jólétét és nagyon fontos az is, hogy a környezetet védjük. A körforgásos gazdaság elvei alapján kell ezt a problémát megoldani. Ez vonatkozik tehát a vízre is. Nagyon fontos felhasznált víz megtakarítása, illetve hogy, felhaszna, hogy újra felhasználjuk a vizet. Nos, erre vonatkozóan kell egy európai normatívát kidolgozni. Ezzel nagyon sokat tehet, lehet tenni azért, hogy hatékonyabb legyen a vízfelhasználás. Létezik már egy víz keretirányelv. Ez, ezt kell kiegészíteni azzal, hogy a városi, illetve önkormányzatokban felhasznált szennyvizet hogyan lehetne megtisztítani, illetve hatékonyabban újra felhasználni. 2025-ig 6,6 milliárd köbméter vizet fogunk valószínűleg, ennyi vizet lehetne még plusz megtisztítani és újra hasznosítani, újra felhasználni, hogyha az új rendszert életbe léptetnénk. Ez körülbelül négyszerese a jelenleg újra hasznosított mennyiségnek. Ezen e tehát az Európai Bizottság javaslata, és ez tökéletesen illeszkedik a körforgásos gazdasághoz. Nagyon fontos az, hogy harmonizált normák lépjenek életbe Európában, ugyanolyan magas szintű élelmiszerbiztonsági normákra van szükség az összes tagállam, tagállamban. Az MV-ben támogattuk a bizottság felvetését, és gyakorlatilag a jó példákat gyűjtötte össze, a tagállami példákat a bizottság, a spanyol, az olasz és a francia példákra gondolok elsősorban. Úgy gondolom azonban, hogy néhány módosításra mégis szükség van, hogy világosabb, érthetőbb legyen ez a jogszabály, a definíciókra vonatkozóan, illetve hogy kinek mi lesz a szerepe ebben az új rendszerben, illetve hogyan lehet a veszélyeket legjobban elkerülni. Néhány részletre kitérnék, ha megengedik. Először is nagyon fontos, hogy pontosan definiáljuk, hogy egyes szereplőknek mi a feladata. Kik ezek a szereplők? Nagyon fontos az, hogy egyrészt a szennyvíz tisztító szerepét, a végfelhasználó szerepét, illetve az újra hasznosító szerepét pontosan definiáljuk. Az is nagyon fontos, hogy miben áll ezeknek a szereplőknek a pontos feladata. A bizottságnak vannak ezzel kapcsolatban e, bizonyos adatai, illetve az is nagyon fontos, hogy e, a szalmonellára vonatkozó e, határértékek megfelelően modernek legyenek. Nos, rendkívül fontos a víz felhasználásával kapcsolatban a megtakarítás. És az is nagyon fontos, hogy világosan lássuk, hogy sem az emberi, sem az állati egészségnek nem tesz rosszat, hogyha a megtisztított szennyvizet használjuk fel. Fontos lenne, hogy közös álláspontot dolgozzunk ki, illetve hogy mi hamarabb megkezdje az Európai Parlament a tárgyalásokat a többi intézménye. Köszönöm szépen. Köszönöm, Vella úr következik, három perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, Tisztelt társaim! mindenek előtt Simona Bonafének és az árnyék előadóknak szeretném megköszönni a kemény munkát, amelyet végeztek a vizek újra felhasználásával kapcsolatos rendeletről. Nagyon fontos ez a kérdés, és lényeges, hogy ez a fontos dosszié a következő tárgyalások során haladjon a maga útján. Elengedhetetlen valamennyiünk számára a víz, akár az ipar, a mezőgazdaság, sok más terület számára is. De egyre szűkülnek a vízkészletek. Az Európai Unió területe már most is szenved a vízhiánytól egész évben. 2018 nyará drámaian demonstrálta, hogy a vízhiány sok tagállam számára problémává válik, még olyanok számára is, ahol rendszerint nem gondolnánk, hogy, egy adott, hogy abban az országban a vízhiány probléma szokott lenni, most mégis egyre több a száraz időszak. Az egyik okok lehet a klímaváltozás. A megtakarítással és hatékonyságnevelő intézkedésekkel a szennyvizek újra felhasználása segíthet a probléma megoldásában, ugyanúgy, mint az integrált vízgazdálkodási politikák. A jelenlegi eh, rendelettervezet eh, tárgya a eh, települési szennyvizek újrahasznosítása mezőgazdasági öntözésre. Egy hulladék terméket, a szennyvizet erőforrással alakítunk át. Ez nagyon jól illeszkedik a körforgásos gazdaság koncepciójába, amit a bizottság aktívan támogat. A mezőgazdasági öntözés céljára lehet felhasználni a megtisztított szennyvizet ott, ahol ez lehetséges és hatékony, és ekközben védjük a környezetet, és megtakarítunk vízkészleteket. Eközben biztosítani kell a mezőgazdasági termelők számára a kívánatos versenyfeltételeket, és a különböző technológia szolgáltatók számára is megfelelő keretfeltételeket kell biztosítani. Egy gyors előrehaladás történt, Eh, és az Európai Bizottság most örömmel várja a termékeny vitát erről a kérdésről. Köszönöm szépen, Petir asszony. Egy percre megadom a szót az Agri Szakbizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, tisztelt biztos úr, ez a jogalkotási javaslat egy hiányt tud kitölteni, megszüntetni, hiszen az emberi tevékenység és a klímaváltozás kontextusában különösen fontos, hogy az EU szakpolitikájban a körgazforgásos gazdaság kapcsán is növeljük a vizek, a vízkészletek megkészített szennyvíz újrafelhasználását. Az Agriban lezajlott vita alapján is utalnék arra, hogy már léteznek kötelezettségek, például az élelmiszerekkel való kereskedelmet szabályozó jogszabály, és a mezőgazdasági termelők számos kritériumnak kell, hogy megfeleljenek, hogy a termékeik teljes biztonságoságát garantálni tudják. Sok előnyel jár ez a rendelet, a tagállamok számára, de nem szabad, hogy új magasabb költségeket okozon a termelőknek. A frakció hozzászóló következnek elsőként a néppárt nevében Gambus úr. presidenta, señor Köszönöm szépen. Agradecer a la señora Bonafé. Először is szeretnék köszönet mondani Bonafé asszony. Nagyon jó volt az együttműködés a jelentéstevő asszony, illetve az árnyék jelentéstevőkkel. Ez az új rendelet nem csak a víz újrafelhasználásáról szólna, hanem a körforgásos gazdaság egy új aspektusáról. Bár csak a mezőgazdasági felhasználásról szólna ez a rendelet, de elnök félbeszakítja hozzászólót. Úgy tűnik, hogy az angol tolmácsolás nem igazán működik. Elnézést, folytathatja. Ott tartottam tehát, hogy bár csupán a mezőgazdasági felhasználásról szól ez a rendület, rendelet, ne felejtjük, hogy ez utat teremthet azért az egyéb fenntartható felhasználás, vízfelhasználás, például az ipari vízfelhasználás számára is. A live program sokat segíthet, azt gondolom, illetve Tarragónában, a petrolkémiai üzemben is nagy hasznát vehetnénk ennek az új rendszernek. Ahogy a biztos úr is említette, a becslések szerint 2030-ban az Európai Unió lakosságának fele szenved majd a szájtól. Vannak olyan tagállamok, ahol jelenleg ez nem tűnhet gondnak, de jó lenne, hogyha a tanács felhívná a tagállamok figyelmét arra, hogy az, ami ma Európa déli része jelent csak gondot, holnap már egész Európában gond lesz. A bizottságnak reformokat kell előterjesztenie. A mai napon ez egy rendelet, jó lenne, hogyha ez irányelv lehetne, és jó lenne, hogyha nem problémákra reagálnánk, hanem a jövőben megpróbálnak megelőzni a problémák. Az SND frakció nevében Ayala Sender asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szíves üdvözlettel szeretnék köszönetet mondani Bonafi asszonynak. Nagyon nagy hozzáértéssel javasolta ezt a jelentés tervezetet, és azt gondolom, hogy mindenképpen hálás, hálásak lehetünk azért, hogy a víra, víz újrahasznosítására vonatkozóan minimum követelményeket szeretne bevezetni. Spanyolországban történelmileg gondot jelent ez. Spanyolország egyébként élen jár a víz újrahasznosítása területén, de pontosan tudjuk azt is, hogy mennyire törékeny a víz háztartás, illetve nagyon fontos az is, hogy miután elég rugalmas a jelenlegi szabályrendszer, oda kell figyelni arra, hogy legyenek minimum követelmények, és az a tény, hogy Spanyolországban létezik egy elég jó rendszer, nem jelenti azt, hogy minden országban ez megvan. És örülök annak, hogy Bonafé asszony odafigyel a harmonizáció fontosságára. Szerintem ez egy nagyon komoly lépés lesz. Rugalmasságra szükség van, de Vella úr, nagyon fontos az, hogy a szennyezett talajokra vonatkozóan is legyen egy irányelv. Mikor lesz már Európában kész ez az irányelv a szennyezett talajokra vonatkozóan? Ne feledjék a talajt. Mikor lesz ez kész, Vella úr? Merci de respecter votre temps de parole. Kérem kollégák, hogy tartsák be a hozzászólási időt, most másfél percre, hogy nem a kolléga következik. Dank u wel, voorzitter, beste commissaris, geachte collega. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! ez egy nagyon fontos jelentés. Tavaly nyáron megéltük azt, hogy be kellett látnunk, hogy az édesvíz rendelkezésre állása nem magától értetődő az eu sok területén volt asszály, és a felszín alatti vizekhez képest új alternatív megoldásként szóba jöhet a települési szennyvíz hiszen rendelkezésre áll 6000 köbméter víz, hogyha újra hasznosítjuk, visszanyerjük a szennyvizet. Persze közben az egészségügyet, a víz biztonságosságát garantálni kell. Ha fenntarthatóan akarunk gazdálkodni, akkor a vízkészletekkel takarékoskodni kell vannak olyan tagállamok, ahol a visszanyert szennyvizet felhasználják már elég sokrétűen, de az egységes piac miatt fontos, hogy egységesek legyenek a szabályok is. Ezekben az országokban nagyon sokszor a mezőgazdasági termelők is felhasználják a visszanyert szennyvizet. Más tagállamok ezt nem így, még nem így járnak el. Hogy ne legyenek népegészségügyi problémák, illetve versenyképességi problémák, európai szabályozásra van szükség. Egy Szena Rodríguez asszony.